szocialisták és demokraták frakciója beadványt nyújtott be. Mirján Aldáli asszony a petíciós szakbizottságba kerül át, úgy látom ezzel kapcsolatban nincsen megjegyzés. Gratulálok a képviselő asszonynak. További tájékoztam önöket arról, hogy a következő napi rendi pontunk az egyperces felszólalások.